az Ákácsi országokra és Kínára egyaránt vonatkozik. Szafi kollégának gratulálnék, ez jó mutatja az el, előadó munkája, hogy előre mozdultunk. Köszönöm szépen. Mikolássék kollégának adom meg a szót. Vielen Dank, Herr Präsident.